Uh, Üdvözlöm mindenkit. Szeretettel üdvözlök, hölgyeim és uraim. Uh, uh, Kérem foglaljanak helyet, és mindenkit szeretettel üdvözlök a ma délutáni meghallgatáson. köszönöm mindazokat, akik az internetes közvetítésen is nézik ezeket, ezt a mai meghallgatást. Mindenkit nagyon szívesen látunk, különösen, hogyha az alternatív vita rendezés is a szakterületébe tartozik. És itt vizsgáljuk most meg az Európai Bizottságnak a javaslatát. Nézzük akkor a ma délutáni programot két órát szentelünk ennek a meghallgatásnak. Nem sokára átadom a szót a két jelentéstevőnek, akik ebből a szakbizottságból vezetik ezt a munkát. Két fontos bizottsági jogalkotási javaslat van. Egyrészt a John Daly, a fogyasztóvédelmi biztos, és ennek a témának Louis Gregg a jelentéstevője, és Róza Thun az online, tehát internetes, elektronikus vitarendezés eljelentéstevője. Ők fogják felvázolni a hátteret. A főigazgatóság részéről üdvözlöm a főigazgatóság képviselőjét, és nagyon örülünk, hogy szakértőket is üdvözölhetünk itt, akik amikor az előadásukat tartják, akkor ilyen sorrendben fognak megszólalni. Ursula Pachl, Pedro Oliveira, Pablo Cortés a Leicesteri Egyetemről, és Katarzyna Lazotta az Edimától. Az első két előadó Ursula Pachl az a Beuknak az igazgató helyettese, és Pedro Oliveira pedig a Business Europe-nak a szakértője, tanácsadója. És például Liz Ja, ott van, látom. Aki aki az ECOSZOK-nak, az Európai Szociális és Gazdasági Bizottságnak a jelentéstevője, szintén az alternatív vita rendezéssel kapcsolatban valószínűleg majd akar hozzászólni. Nos, akkor két órát töltünk ezzel a témával, és akkor most megkérem Louis Greket, hogy az ADR, tehát az alternatív eh, rendezése kapcsolatban mondja el a véleményét. Köszönöm szépen, elnök úr! Elnök úr, ha bár különböző, eh, különböznek a nézetek bizonyos kérdésekben, azt hiszem, hogy szükség van egy európai jogalkotási fellépésre az alternatív vitarendezés szempontjából. Ugyanis a jó minőségi ADR az segíti a fogyasztókat. 2010-ben csak 5%-a a fogyasztóknak, aki az utóbbi egy évben valamilyen hátrányos megkülönböztetésben rendszeresültek, fordultak az alternatív vitarendezési fórumokhoz hogyha a fogyasztók az egységes piacon online, tehát elektronikus módon szeretnének vásárolni, akkor ugyanolyan magas szintű védelemben kellene, hogy részesüljenek, mint a többi fogyasztó. Épp ezért számomra nagyon fontos, hogy ez az irányelv ne csak a, hát, határokon átnyúló vitákkal, hanem a hazai vitákkal is foglalkozzon. Mert hogyha nem ez történne, akkor nem egyenlő módon kezelnénk a fogyasztói jogokat. Csak európai szinti fellépés tudja ezeket a jogokat, minőséget biztosítani az alternatív vitarendezésben, és az ugyanolyan jogokat, a fogyasztói jogokat. Az ADR nek nem szabad túl bürokratikusan válnia, mindenki számára elérhetővé kell válni, tehát a hagyományos vitarendezés, mint a bíróságok, stb. val szemben e, előnyel kell rendelkezniük. Épp ezért a házon belüli vitarendezési problémák, vitarendezési folyamatokat kell bátorítani, azért, hogy ne kelljen az ADR-rel foglalkozó hatóságokhoz fordulniuk. Tehát először a kereskedőhöz kellene fordulnia a fogyasztóknak, mielőtt a hatóságokhoz fordulnának. Én egy minimális harmonizációt támogatok, mert a hatástanulmányban, amelyet a bizottság csináltatott, ez mindenki számára hasznos lenne. Ezen kívül a tagállamokat rá kellene venni, hogy magasabb szintű normákat, szabványokat fogadjanak el, mint amelyek az irányelvben állnak. Tehát E, így tudnánk egyensúlyt elérni, amely az ADR-rel kapcsolatos különböző e, jól működő módszereket egyesítenének, és ugyanakkor szigorú normákat, szabványokat állapítana meg. Amikor az irányelvet megfelelően alkalmazzák, akkor a fogyasztó, fogyasztók magas szintű, áttekinthető e, jogorvoslathoz férnének hozzá, teljesen független attól, hogy hol laknak az Európai Unióban. Hatékonyságát tekintve a jav javaslat nem teszi kötelezővé az ADR folyamatban való részvételt, de eh, a már meglévő hatékony ADR működő eh, eh, módszerekre támaszkodna, hogyha megfelelnek az irányelv követelményeinek. Én a bizottság javaslatával egyetértek, de látom, hogy szükség van egy gyakorlati megközelítésre és a kiterjesztésére ennek a rendelkezésnek a nagyon összetett esetekre. A száma, fogyasztó számára szabad választást kell biztos, biztosítani, és pedig úgy, hogy az ADR az vonzó lehessen számukra azért, hogy ingyenes legyen számukra, azért, hogy megoldhassák a problémáikat. Például a Solvit az megfelelő kezdeményezés, mert de nem használják, mert nem ismerik annyira az állampolgárok. Tehát ezért fontos, hogy a tájékoztatás pontos és független és hozzáférhető legyen, és felhasználó barát. Ezen kívül a követelményeknek is hatékonyaknak kell lenni, és költséghatékonynak is. Az irányítást illetően az irányelben a minőségi kritériumok jók, de a tagállamoknak is kezdeményezni kell azt, hogy ellenőrizzék a szabályoknak a hatékony megvalósítását. Azt hiszem, hogy a bizottságnak iránymutatást kellene eh, a viselkedéssel és a minőséggel kapcsolatban kibocsátania. A legjobb bevált gyakorlatokat is terjeszteni kellene a különböző ADR hatóságok között. Minden érdekelt félnek eh, aktív szerepet kellene az ADR folyamatban eh, folytatni, azért, hogy a konszenzus minél szélesebb kerül legyen a fogyasztók azt az alternatív vitarendezési rendszert fogják támogatni, amely átlátható. És fontos, hogy ne legyen összeférhetetlenség, tehát függetlenek és tisztességesek legyenek ezek a hatóságok. Az átláthatóság a az ADR rendszer hitelességét is növelni fogna, mind a fogyasztók, mind a vállalkozások között, és adatokat is fog biztosítani a, ezen intézmények működésének a javítására. Az ADR számára a bizalom a legfontosabb változó. A különböző ADR intézmények, hogyha jól végzik a más munkájukat, akkor kiegészítik azt a hézagot, amely a digitális piacban létezik, és mindez hasznos lesz az európai társadalom számára, és segít a gazdasági növekedésben. Olasz, van egy olasz mondás, amely szerint, hogyha van egy jó javaslat, itt a bizottság javaslatáról van szó, akkor Bizonyos területeken ugyan szükség van arra, hogy modernizáljuk, de jó alapot, alapul szolgál. De hogyha tökéleteset eh, akarnánk alkotni, akkor valószínűleg az eredmény az lenne, hogy nem is lenne jó irányelv. Tehát sok anyag van ebben az irányelvben, amely eh, ilyen gondolkodni kell, különben nem támogatjuk a fogyasztókat és a kereskedőket. És akkor most Tun asszony az ODR-ről. Köszönöm szépen, Louis Greg. Hogyha elolvassuk az anyagokat, akkor rájövünk, hogy itt valójában két anyagról van szó, amelyek szorosan összekapcsolódnak, vagy össze kell, hogy kapcsolódjanak. Úgyhogy szoros kapcsolatban állunk a kollégával ebben a két témában az online vitarendezésnek mi a célja. Ennek is az a célja, hogy bizalmat építsünk, illetve erősítsük a bizalmat az online kereskedés kapcsán, elsősorban a határokon átnyúló kereskedelemre gondolunk. Gondolom mindenki látta a bizottság nemrégiben megjelent jelentését, ami szerint a digitális egységes belső piac kialakítása évente 110 millió euróval gazdagíthatná Európa GDP-jét, és a digitális piac nagyon fontos lenne a határokon átnyúló kereskedelemben is. Ehhez, ennek elősegítéséhez számos elem vehető igénybe. Hogyha megnézzük az európai térséget, akkor három európai háztartásból kettőnek van internet csatlakozása, de az internet használók mindössze 12%-ban veszik igénybe online tranzakciókhoz az internetet. A fogyasztók egy harmada az online vásárlást más országból veszi fontolóra, tehát csak egy harmada, mert olcsóbb, de mindössze, tehát egyharmaduk vizsgálja ezt a lehetőséget, de összesen csak 8% dönt ilyen vásárlás mellett, pedig ez könnyű, fogyasztóbarát, átlátható és nagyobb biztonságot jelent a fogyasztók számára, vagy úgy érzik, hogy biztonságban vannak. Az Európai Bizottság éppen ezért terjesztette be a javaslatot az online vitarendezéssel kapcsolatosan. Hogy működjön mindez? Az online rendezésnek egyfajta online eh, dispatcher szolgálatként kell működnie, ha valaki panaszsal akar érni. Ez egy honlap, ami mögött egy adatbázis van, amin rajta van az összes ADR rendszer, amely Európából hozzáférhető, és ezt a bizottság tartja fenn. A panaszosnak először a problémát közvetlenül a kereskedővel kellene megpróbálni rendezni, és hogyha erre nincs lehetőség, vagy nem tudja, akár nyelvi nehézségek miatt, vagy más problémák miatt, nagy földrajzi távolságok vagy ebek miatt, akkor a panaszos igénybe veheti az online eszközt, és ezáltal kikeresheti a megfelelő vagy a legjobb ADR szervezetet, amely orvosolhatja a problémáját. Nagyon fontos, hogy a panaszos egy online nyomtatványt a saját nyelvén tölthet ki, a saját anyanyelvén, és akkor a rendszer automatikusan feldob egy listát a szoba jöhető ADR szervezetekről, amelyek foglalkozhatnak ezzel a panasszal. A javaslat nagyon érdekes, ha bár számomra van néhány nem teljesen világos pont, és ezt szeretném megvitatni itt most önökkel már több szervezettel és személlyel konzultáltam ezekről. Az első ilyen nem világos pont a határokon átnyúló kereskedelem. Mit jelent a határokon átnyúló jelleg az online kereskedelemben, illetve az egységes belső piac összefüggésében? Számomra ez egy nagyon fontos kérdés, és nagyon összetett ebben az anyagban. Amikor online kereskedelemről beszélünk, vagy az egységes piacról, akkor igazából nagyon gyakran nem, azt se tudjuk, hogy honnan vásárolunk, azt se tudjuk, hogy határokon átnyúló vásárlásról van-e szó. Rengeteg ilyen kivételt lehetne felsorolni. Tehát ez az első pont, ami nem világos. Az ODR rendszer csak a határokon átnyúló kereskedelemre vonatkozzon-e, vagy önmagában, mint olyan, az online kereskedelemre. A második bizonytalanság, amit szeretnék majd megvitatni, mielőtt előterjesztem a jelentésemet, ez a rendszer kellően integrált-e mindazon hálózattal, rendszerrel, amivel már rendelkezünk. Tehát nem akarunk még egy plusz kontaktpontot létrehozni. Van az Európortál, ezt mi maximálisan támogattunk itt a szakbizottságunkban, amit igénybe lehet venni egyfajta kapcsolati pontként az ilyen panaszok kapcsán, és számos egyéb hálózat áll még a fogyasztók rendelkezésére. Több kolléga és árnyékjelentéstevő említette, hogy ez félrevezető, ugyanis az, hogy az online vitarendezési lehetőség egy dispatcher szolgálat önmagában nem rendezi a vitát. És amit még hiányolok az anyagban, ami egyébként nagyon érdekes és kreatív, a facilitátorok szerepe az Európai Fogyasztóvédelmi Központokban. És ez az ADR-hez is kapcsolódó kérdés, talán ezt még egyszer megvitathatnánk. Ezért kértem két tájékoztató anyagot, az egyik felsorolja az érveket és ellenérveket, hogy szükség van-e, vagy nincs szükség az online vitarendezésre, határokon átnyúló kereskedelemben, és milyen platform, a másik pedig, hogy milyen platformra van szükség, illetve koordinációra más EU honlapokkal. Teljesen egyetértek a másik jelentéstevővel, Greg úrral, Valójában arra van szükségünk, ha az egységes piacot akarjuk elősegíteni, akkor össze kell hangolni a fogyasztók és a kereskedők érdekeit, és minden olyan mechanizmust fel kell használnunk, ami a bizalomépítésben segítségünkre lehet. Remélem, hogy ezt meg tudjuk tenni a most folyó munkánk révén is. Indeed. Nagyon szépen köszönöm, hogy felvázolták azokat a területeket, amelyeket a bizottság javaslatában meg szeretnének vizsgálni. Beszélünk majd az ütemezésről a meghallgatás vége felé. Ez tulajdonképpen még a folyamatnak az eleje csak, de ideális pillanat a bizottság számára, hogy a szakbizottság számára, hogy információt gyűjtsenek, és beszéljenek a jelentéstevőkkel, hogy a módosítókhoz anyagot gyűjtsenek. Nos, a szakértők ezen a területen rendelkeznek tapasztalattal, és mindenki, mindegyikük 8 percet kap, pontos az óránk, úgyhogy ez segíteni fog nekik ebben, hogy betartsák. Először szeretném itt üdvözölni Urzula Paholt, aki többször járt már itt, tehát jól ismerjük. Ő a Beuknak az igazgató, főigazgató helyettese. Ezen kívül a fogyasztó politikával és tevékenységgel foglalkozik, jogász, tehát különösen érdekli ez a téma. Tehát akkor Urzola a, öné a szó. Azt hiszem ugye, hogy diái is vannak. Tehát akkor övé a szó. Köszönöm szépen a bevezető, kedves bevezető szavakat. Hölgyeim és uraim, köszönöm, hogy meghívattak erre a fontos eseményre. Szeretném hangsúlyozni az elején, hogy két, az elején, hogy két évtized óta a fogyasztóvédelem a hatékony ADR rendszert támogatja, mert tudjuk, hogy a fogyasztók számára nehéz bírósághoz fordulni és igazságot szolgáltatni nekik. Ezért meggyőződésünk, hogy a bizottság javaslata mérföldkövet jelent az európai fogyasztóvédelmi politika történetében. Ezért ezt az alkalmat szeretném felhasználni arra, hogy a szakbizottság tagjainak megköszönjem, hogy mindig is támogatták ezt a folyamatot. És felhívom őket arra, hogy ragadják meg az alkalmat, hogy most elérjük végre ezeket a jogokat, mert ez most egy egyedülálló alkalom, és hatékony jogszabályra van szükség azokra a jogszabályokra, amelyeket Greg úr is mentett, eh, amelyek az egységes piacnak jobb működését biztosíthatja a fogyasztók és a vállalkozások számára. Nyilván a bizottság javaslata üdvözlendő, és a számomra rendelkezés álló korlátozott időben szeretnék a kulcspontokra rámutatni, amelyeket meg kell tartani, és azokra, amelyeken javítani kell azért, hogy hatékony és jobb szabályozást érjünk el. Először az ADR-rel kapcsolatban, és az azzal kapcsolatos rendelettel kapcsolatban a bizottság javaslatában nagyon sokfajta különböző lehetőségeket említ. Ez pedig abból következik, hogy az ADR természete és az európai gyakorlatok ilyen széles körű meghatározást igényelnek. Ugyanakkor a különböző rendszereknek a befogadása nem azt jelenti, hogy alacsony normákat biztosítanak. Magas szintű fogyasztóvédelemre van szükség, magas szintű ADR-re, különben a fogyasztók nem fogják felhasználni, és a rendelet sem lesz hatékony. Épp ezért az ADR létrehozása mind a tagállamok, mind a vállalkozások számára azt a cél kell szolgálja, hogy magas szintvonalat biztosítsanak, különben nem lesznek hatékonyak. Támogatjuk az ADR lefedettségének a területét, és ez mind a nemzeti, mind a határon átnyúló vitákra vonatkozik. Ezen kívül azt is támogatjuk, hogy minél szélesebb körű ágazatot vonjanak be, és ösztönözzük a parlamentet arra, hogy tartsák meg ezeket az elemeket a bizottság javaslatából. Három megjegyzésem lenne azokkal a pontokkal kapcsolatban, amelyeken javítást szeretnénk látni. Ezek elvek elsősorban, és ezeket szeretnénk meghatározni a javaslatban. Itt a függetlenség a fogalma először. Mint tudjuk, az a 98-as ADR rendszerekben beszéltek az ADR rendszer egyik pilléréről, de az új bizottsági javaslatban ez hiányzik. Tehát a függetlenségi követelményre szükség lenne szerintünk, mert ez a bizalomnak egyik legfontosabb sarokköve. Tehát az ADR szervezetnek függetlennek kell lenni bizonyos követelmeket felállítanak a pártatlansággal kapcsolatban, de a pártatlanság és a függetlenség nem jelenti ugyanazt. Épp ezért javítani kell a szövegen, hogy benne legyen a függetlenség. Azt hiszem, hogy nagyon fontos felvetni a belső vitarendezési, panaszrendezési rendszereket, vagy olyan rendszereket, amikor természetes személyekről van szó, és e, akiket kizárólagosan a kereskedő alkalmaz. Lehet, hogy az ipar részéről, vagy a tagállamok részéről lenne nyomás arra, hogy terjesszék ki az irányelvnek a hatáját, az ilyenfajta panasz, panaszrendezési rendszerekre is, de számunkra ez nagyon problémás. Ugyanis tapasztalatból tudjuk a tagszervezetekről, hogy ilyen rendszereket felajánlottak a, a fogyasztóknak, e, és ez a kereskedő érdekét szolgálta. Tehát ez e, a bizalmat aláásná a fogyasztók körében. Épp ezért nagyon fontos, hogy a kettes cikkben e, a belső ADR-eket nem veszik bele, és nincsen más lehetőség a kereskedők számára. A másik fontos elv, amely nincs benne a javaslatban, ez a legalitásnak az elve, törvényesség elve. Ezt az elvet benne hagyták az előző ajánlásban, tehát, hogy a, a származási országnak a kötelező szabályaitól nem lehet megfosztani a fogyasztót. És ezt az elvet, amely alapvető kérdés, fenn kell tartani. Ez mind a hazai esetekre fontos, tehát hogy ne kerüljön a fogyasztó eh, rosszabb helyzetbe egy ADR döntés alapján, mint egy, mint egy eh, bírósági eh, határozat alapján kerülne. A határokon átnyúló vitás kérdezéséknél ugyanez történik, hogy a fogyasztó ne, kelljen, ne kerüljön rosszabb helyzetbe, hogyha az országának a kötelező szabályait alkalmazzák Szeretném említeni azt is, hogy az Európai Parlament, és különösen ez eh, a szakbizottság eh, foglalkozott a eh, fogyasztói jogok irányelvével, és az anyagi jog segít majd a legalitás szerepének a megvalósításában. Nos, a kötelező és a nem kötelező határozatokat illetően a bizottság nem elég világos ezen, ezzel a kérdéssel kapcsolatban, pedig ez egy ö, alapvető kérdés, hogy egy ADR testületnek a határozata kötelező jellegű-e, vagy nem kötelező jellegű-e. Nos, az eredménynek szerintünk kötelezőnek kellene lenni. A kötelező döntések azt jelenti, hogy kötelezően végre kell őket hajtani, ha csak nem dönt úgy az egyik fél, hogy bírósághoz fordul a tagállamban. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy a, ez a fél nem hagyhatja figyelmen kívül az ADR határozat eredményét. A tagállamok a nem kötelező ADR rendszer csak akkor engedheti meg, hogyha a saját országukban van egy jól működő rendszer. Ezekben az esetekben szerintünk a tagállamnak a hatáskörébe tartozik, döntésébe tartozik, hogy ezt választa el vagy nem. Tónasz, hogy kérdésére válaszolva azt mondanám, hogy ez a mind a hazai, mind a határokon átnyúló vitákra vonatkozzon. Tehát ne kelljen dönteni a fogyasztónak, hogy online vásárol-e, vagy pedig otthon vásárol-e. Ezek az egységes piac szempontjából nagyon fontos kérdések. Ezen kívül fontos kérdés az is, hogy jelenleg ha az ODR platformokról hallanak, akkor az félrevezeti a fogyasztókat, inkább egy ODR információs platformról, tehát egy elektronikus platformról kell, hogy halljanak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Ursula Pachl ezt a szokásosan egyértelmű és fair előadást, és most a következő előadónk a Business Europe-tól érkezett, eh, Pedro Oliveira, ahol 2008 eh, eh, óta, 2009 óta dolgozik, társasági joggal, fogyasztóvédelmi kérdésekkel, illetve csoportos jogorvoslati ügyekkel foglalkozik. Úgyhogy most megadnám önnek a szót, hogy a Business Europe álláspontját ismertesse. Elnök úr, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, tisztelt képviselők! A Business Europe mindig is maximálisan támogatta az ADR-eket, ugyanis úgy véljük, hogy ez egy gyors és hatékony módja a viták rendezésének. Itt nagyon fontos a fogyasztók elégedettsége, itt értve a vállalatokat is ebben a körben, ez egy jó, hozzáférhető pont eh, a vitarendezéshez. Számos tanulmány rámutatott eh, már arra, hogy a fogyasztók eh, vonakodnak határokon átnyúló vásárlásokat bonyolítani, mert nem tudják, hogy kihez forduljanak, milyen körülmények között, és hogyan járjanak el, ha valami problémájuk van. És pontosan az ADR-ek hivatottak az ilyen helyzeteket kezelni. És most én szeretnék egy példát említeni, ez szerintem fontos. Az európai fogyasztóvédelmi központok hálózatából, egy, annak jelentéséből származik ez a példa. Egy ír vásárló egy francia honlapon vásárol egy fényképezőgépet, és a az elállási időszakon belül úgy dönt, hogy visszaküldi a fényképezőgépet. A francia kereskedő viszont azt mondja, hogy nem fogadja az árut, és nem téríti vissza a, az összeget, mert üres doboz kapott vissza. Miután a kereskedővel kapcsolatba lépett a vásárló, felkereste a francia ECC hálózatot is, és kiderült, hogy itt a referenciákkal valami gondok voltak, tehát mindenféleképpen jogosult a visszatérítésre is. Pontosan ezért gondoljuk úgy, hogy az ADR-nek megvan a lehetősége, komoly lehetőségeket rejt magában, és a, az egységes belső piacra vonatkozó jogszabályok egyik nagyon fontos építőköve lehet nyilvánvalóan még tovább lehet fejleszteni a rendszert. Elég sokszínű az ADR terep, Európában nincs egy egységes modell. Úgy gondoljuk, hogy ezt a sokszínűséget érdemes megőrizni, mert ez rugalmasságot is biztosít. És itt nem az ADR típusokról van szó, hanem arról, hogy az ADR-eket ott is megvalósítsuk, ahol ezek egyelőre hiányoznak, hiszen ez plusz értéket képvisel. Ilyen például az online környezet, ahol egyelőre nincsen túl sok ADR lehetőség, és mint ahogy említettem, mi üdvözöljük a bizottság javaslatát, különösen azt a tényt, hogy az ADR-ek mellett az ODR-re vonatkozóan is van egy konkrét javaslat, Ugyanakkor viszont bizonyos kiigazításokat kellene tenni. Két-három dolgot szeretnék itt most megemlíteni. Először is azt, hogy ami leginkább foglalkoztat minket, és ezt a Fogyasztóvédelmi Szövetség képviselői is említették, a 2.8-as cikkre vonatkozik, nevezetesen, hogy a bizottság javaslata nem vonatkozna azon eljárásokra, amelyeket kizárólag a kereskedő finanszíroz. És itt a kizárólagosságon van a hangsúly. Itt nem annyira a pénzügyi függetlenség forog kockán, hanem a pártatlanság és a gondolat szabadság vagy függetlenség. Számos irányelv van, és a távközlést említhetném, vagy az energiaszektort, a biztosítási szektort, vagy a pénzügyi rendszert. A gyakorlatban számos ADR működik, ami már megfelel egy sor nagyon szigorú szabálynak, ideértve például az átláthatóságot. Említhetem például a francia távközlési mediátort. Minden évben egy jelentést készít az ügyekről, az ügyek típusáról, foglalkozik a kereskedők számára megfogalmazott ajánlásokkal is a tekintetben, hogy hogyan fejleszthetnék tovább a feltételrendszerüket, és ezt a jelentést megküldik a gazdaságügyi minisztériumnak Franciaországban, illetve más hatóságoknak, fogyasztóvédelmi szervezeteknek. Szerintem ez egy kiváló példája az átláthatóságnak. Másik példákat is említhetnék, például a biztosítás ügyi ombudsman Németországban, de egyelőre ennyit. Számunkra, ha a kettes cikk nem módosul, ebből fakadóan eh, kizárnánk egy csomó jól működő ADR-t, eh, miközben arra kényszerítenénk eh, államokat, hogy új ADR-eket állítsanak fel. És ez pénzpazarlás lenne olyan időkben, amikor meglehetősen szűkösek a források tisztán kell látnunk, hogyha a tagállamok nem hajlandók fizetni, vagy a vállalatok nem hajlandók fizetni, akkor nincs, nem várhatunk csodát. Ha megtiltjuk, hogy a magánszektor részt vegyen a finanszírozásban, akkor ezek a rendszerek nem fognak működni. További aggodalmunk a tízes cikkel kapcsolatban merül fel, ez egy tájékoztatási kötelezettséget ír elő. Minden egyes számlán szerepeltetni kellene az ADR lehetőséget, ami eléggé komoly terhet jelentene. Tehát itt valamilyen pragmatikusabb megoldásra van szükség. Érthető és könnyen meg, beazonosítható ADR-re történő utalás van szükség, és szerintem a honlapon ezt éppen olyan jól meg lehet tenni. Az irányelv, és ezt pozitívan értékeljük, nem kíván egy mindenkire egyaránt passzoló megoldást javasolni, az önkéntesség az egyik alapvető eleme ennek a rendszernek, és igyekszik igénybe venni a meglévő fogyasztóvédelmi lehetőségeket. És akkor most rátérnék a jogorvoslati hierarchiára. Most nem a fogyasztói jogokról szóló irányelv szerinti jogorvoslatról beszélünk. Teljesen egyetértünk azzal, hogy a fogyasztónak, a vásárlónak először a kereskedőt kell felkeresnie. És eh, most eh, egy kicsikét provokatívabb eh, hangon, hiszen a fogyasztó védelemmel is foglalkozunk. Természetesen a legalitás fontos elv, de az ADR nem bíróságként működik. Nagyon gyakran az egyenlőség, a méltányosság alapján dönt, ha valaki bírósághoz akar fordulni, ez lényegesen költségesebb megoldást jelent. Végezetül pedig mi maximálisan támogatjuk az ADR-re vonatkozó bizottsági javaslatot, illetve az ODR-re vonatkozó javaslatot. Reméljük, hogy ezt minél előbb el lehet fogadni. Ez feltételezi a fogyasztók és a kereskedők részéről is az eddigi gondolkodásmód átalakulását, ez, az egyik legnagyobb kihívás. A lényeg az, hogy mindenkinek azonban elő kell segíteni az ADR-ek igénybevételét, és ez egy komoly hozzáadott értéket jelenten az egységes belső piac kiteljesedése szempontjából. Nagyon szépen köszönjük a diákból van másolat, ugye, és azt közben tudjuk adni, de bizonyára majd lesznek kérdések a kollégák részéről. Most pedig szeretettel üdvözlöm Pablo cortés aki spanyol, de a University of Leicester, tehát a Leicesteri Egyetem előadója, és nyilvánvalóan a döntőbíráskodások és a vitarendezéssel, fogyasztói vitarendezéssel kapcsolatban vannak tapasztalatai, mert a PSG-t is ebből készítette, tehát szeretettel üdvözöljük Önt, és Önnek is vannak diái. Tehát akkor valószínűleg ezekkel fogja az előadását megtartani. Nagyon szépen köszönöm, elnök úr, hölgyeim és olaim! Nagy öröm számomra, hogy itt lehetek. És először szeretnék gratulálni az Európai Bizottságnak, hogy felvázolta ezt a javaslatot. Az ADR a belső piacon a fogyasztói bizalmat kell, hogy növelje, és megkönnyíti a hozzáférést a fogyasztói igazságszolgáltatás területén tehát a jogorvoslathoz és a bírósági eljáráshoz, peres eljáráshoz mind hozzáférést biztosít. A következő percek alatt szeretnék javaslatokat tenni az, arra, hogy hogyan lehetne ezt a két eszköt hatékonyabban megvalósítani. Szeretnék csatlakozni azokhoz, akik azt mondták, hogy a fogyasztói szolgálatoknak kellene az első fontos szempontnak lenni, és hatékony belső panaszrendezési eljárásra van szükség. Tehát a vitákat amilyen korán lehet, olyan korán kell megvalósítani, megoldani, és minél hatékonyabban. Tehát hatékony, hozzáférhető, megfelelő fogyasztói szolgálatoknak, ügyfélszolgálatoknak kell lenni, és azon kereskedők számára, akik nem teszik könnyűvé, hogy megoldják a fogyasztói panaszokat, szintén figyelni kell. Például, hogyha olyan ügyfélszolgálatok van, amely nem a, a fogyasztó nyelvén tájékoztatja őket, akkor megint csak eljárást kell indítani. Néha ezek a folyamatok túl hosszúak de mindesetre lehetővé kell tenni, és így megismertetni a fogyasztóval, hogy mikor tudja ezeket a mechanizmusokat felhasználni, az ODA platformokat valóban működő platformokként kell felhasználni a viták rendezésére és fel kell használni az itt rendelkezésre álló technológiát is. Ennek sok lehetősége van. Az egyik például az, hogy tájékoztatjuk a, fogy, a fogyasztót arról, hogy milyen jogai vannak, és hogy lehet ezeket a vitás kérdéseket megoldani. Ezt mind testre szabottan kell e, a fogyasztónak nyújtani, tehát hogyha egy panaszt, e, panaszsal él a fogyasztó, akkor tájékoztatni kell arról, hogy hogyan tudja a kereskedővel megoldani ezt a vitát. E, ugyanakkor nem szabad, hogy az ADR testületet tulajdonképpen újra létrehozzuk, hiszen egy fogyasztói vita az körülbelül 400 euró, egy fogyasztói vita megoldása körülbelül 400 euróba kerül, tehát ezért nem kell megsokszorozni a különböző fórumokat. Tehát szeretnénk a közvetlen tárgyalásokat megkönnyíteni a platform segítségével. Jelenleg a kereskedő és a fogyasztó megegyezik abban, hogy egy ADR intézményt használ. Erre nincsen szükség, hogyha ha már például a jogszabályok bizonyos ágazatokban kötelezik a kereskedőt arra, hogy a kereskedő kötelezően része legyen az ADR rendszernek. Bizonyos ágazatoknak kötelező ugyanis egy ADR rendszerben részt venni. Nagyon fontos, hogy vigyálogását tegyük a fogyasztó számára, amikor ezek a szolgálatok rendelkezésre állnak a fogyasztó nyelvén. tehát, vagy pedig a, az ügyletnek a nyelvén. Azt hiszem, az ODR platform a határokon átnyúló vitás kérdések megoldására is felhasználható legyen. Az ODR platformot ezen kívül egy esetkezelési eszközként is lehetne használni, nem csak a kereskedőhöz fordulhatnak, hanem kell, hogy legyen egy olyan hely, ahol az első ponttól kezdve az utolsóig e, foglalkoznak a fogyasztói panasszal. Tehát ne kelljen különböző intézményekhez fordulni a fogyasztónak. Az ilyenfajta ODR platformok technológiája ma már rendelkezésre áll, és épp ezért e, a fogyasztónak e, ezt az ODR platformot kellene használnia, nem kellene egy nemzeti e, intézményhez fordulnia. Másik javaslat e, a kötelező és a nem kötelező folyamatokkal kapcsolatban. Ez a két folyamat legalább annyira különböző, mint az alma és a körte. Vannak különböző kérdések, mint például hogy világosá kell tenni, hogy milyen körülmények között kellene kötelezően használni a vita előtti döntőbírósági záradékokat, vagy rendezési, vitarendezési záradékot. És harmóniát kell tartani, találni a tagállamok közötti alkalmazás területén. Mindenesetre ezen vitás megoldások, kérdések megoldásának az eredményeit nyilvánosságra kell hozni, azért, hogy a fogyasztók számára is világos legyen ez a folyamat. Itt megpróbáltam felvázolni azt, hogy először a, az ODR platformon keresztül csak kevés meg kellene oldani a legtöbb problémát azért, hogy a következő szintre ne kelljen már feltétlenül fellépni, ahol az ADR megoldásokat kell alkalmazni. Tehát a különböző feleket ösztönözni kell arra, hogy részt vegyenek ebben a folyamatban, és hogy rendezzék a problémákat, és szorosan együtt kell működni az ODR platform és a és a, az állami végrehajtási intézményeknek. Tehát nyilvánvalóan a nem tisztességes kereskedőket bíróság elé kell állítani. Köszönöm szépen a figyelmüket, lejárt az időm, és boldogan válaszok minden kérdésre. Good, well, thank you very much indeed. Köszönöm szépen. Igen, emlékezetesek voltak az ábrái. És akkor a szakértők végére érvén most megnyitom a hozzászólók listáját még utolsó szakértőként Elizate Lasuta Lengyelországból, szintén az internetes kereskedelem jogi kérdéseinek szakértője, és az online vitarendezés, sőt az ADR is szorosan kapcsolódik az internetes viták rendezéséhez, része a digitális egységes belső piacnak. Lazuta asszony az Európai Digitális Média Társaság alelnöke, és most megadom a szót, hogy ismertesse velünk gondolatait. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Nagy megtiszteltetés, hogy egy ilyen magasrangú fórumon szólhatok. A társaságunk tagjai között megtalálhatjuk az eBay-t, az Amazont, és az MIH kelet- és közép-európai online platformokon megtalálhatnak minket. Úgyhogy remélem, hogy most egy kis betekintést tudok adni az online közvetítők, mediátorokról Európában. Nagyon fontos az elkereskedelem platformjai megjelentetni a mediátorokat, hiszen ez az legnagyobb fórum, ahol a fogyasztók és a kereskedők találkoznak. Fogyasztói keresletből épültek ki, a fogyasztói igényeknek igyekeznek megfelelni, és a Copenhagen Economics eh, egyik eh, tanulmánya rámutatott arra, hogy az online eh, gazdaság 310 milliárd euróval járult hozzá az európai gazdasághoz, ami kb. megfelel Írország gazdaságának. És szólni szeretnék arról is, hogy a folyamatban mi milyen szerepet játszunk. We would like to welcome and to support those initiatives. Mi is támogatjuk az itt előttünk lévő kezdeményezéseket. Reméljük, hogy ezek nagymértékben hozzá fognak járulni a bizalom erősítéséhez Európában, és mindenféleképpen hozzájárulnak majd a határokon átnyúló kereskedelmi tranzakciók számának növekedéséhez. És szeretnék bemutatni néhány ábrát itt a vitában. Nyilván nyugodtan félbe szakíthatnak, de én most olyan pontokat fogok kiemelni, amelyek nem voltak teljesen egyértelműek, amikor a tervezetet olvastam. Már elhangzott, hogy a meglévő vitarendezési rendszerek egyszerűen kihagy kimaradják, illetve ezekből a rendszerekből kimaradnának bizonyos kereskedők. Mi szeretnénk eh, a most általunk képviselt eh, kereskedőket is bevonni ebbe a rendszerbe. Említeném például az Amazont, eh, amely így kimaradna ebből a rendszerből. Szeretnénk azt is biztosítani, hogy az online közvetítőkre ne vonatkozzanak ezek a tervezetek. Mi online kereskedők vagyunk, és közvetlenül nem tartunk fenn fogyasztói kapcsolatokat. Ezt azért mondom, mert a termékek vagy szolgáltatások online értékesítésének definíciója nem egyértelmű. Ez a definíció azt jelent, de a definíció szerint ez akkor minősül online vásárlásnak, hogyha a kereskedő online vagy más elektronikus módon kínálja az áruját vagy szolgáltatását. Ez nagyon fontos, ugyanis emlékeztetnék arra, és ez a fogyasztói jogok védelméről szóló irányelvben szerepel, a távkereskedési irányelv is említi ezt. A bíróságok is nagyon eltérően értékelik azokat az eseteket, amikor a fogyasztók elállhatnak a vásárlástól, mondjuk online vásárlás esetén. Ugyanakkor ezt, ennek a jognak érvényesülnie kell. Tehát ezt mindenféleképpen tisztáznunk kell, mert el akarjuk kerülni azt a helyzetet, amikor ránk nézve lenne hátrányos az új szabályozás. A meglévő vitarendezési rendszer kimarad a tervezetből, mind a kettőből. Mint már említettem, mi jó kereskedőket, megbízható kereskedőket képviselünk, és megfelelő fogyasztóvédelmi programokkal rendelkezünk. És jó lenne, hogyha a tervezet biztosítaná, hogy ne rójon kötelezettséget a kereskedőkre a tekintetben, hogy ne legyenek az ADR-nek felei, aláíró felei. Ugyanis, hogyha az egyik kereskedő, ami egy ADR-hez kapcsolódik, nyilvánvalóan indokolatlan előnyöket élvezne egy olyannal szemben, amelyik nem tagja egy ADR-nek, vagy nem csatlakozott egy ADR-hez, és itt konkrétan megint az Amazonra utalnék. Urzulához csatlakozva mi is azt szeretnénk, illetve szeretném megkérdezni, hogy az ODR-t miért korlátoznák csak a határokon átnyúló kereskedelemre. Ugyanis előfordulhat egy olyan helyzet, hogy egy helyi platform, például a mi platformunk, amit Allegrónak hívnak, csak Lengyelországban létezik. Na most, hogyha Lengyelországban nincsen ADR, akkor ezt a platformot nagyon hátrányos helyzetbe hoznánk. Vagy pedig arra kényszerítenénk a lengyel hatóságokat, hogy állítsanak fel egy ádért, jó lehet az irányelv ezt nem írja elő. Tehát ezek az agályaink, és még néhány jogi problémánk is van. A két tervezet azt mondja, hogy a szerződéses jogra, a kötelmi jogra való tekintet nélkül kell, hogy érvényesüljenek. Elképzelhető egy olyan helyzet, amikor a fogyasztó jobb védelmet élvezne a meglévő jogorvoslatokat biztostó jogszabályok szerint, mint az ADR rendszerében. Ami pedig a hatályos jogot illeti, A kérdésünk a következő. A res judicata fog érvényesülni, vagy mi lesz a végrehajtással, hogyha a felek nem, állad, nem tudnak megállapodni. Az ADR-en keresztül mondjuk 90 napig tart az eljárás, de a vásárló még mindig nem kapja meg a megrendelt árut, akkor hogyan lehet érvényt szerezni a megfelelő fogyasztói jogoknak? Hogyan lehet biztosítani a fogyasztók védelmét? Köszönöm szépen. Thank you very much. Yes, I was a bit generous in time because... Köszönöm szépen. Engedtem, hogy beszéljen, mert közben próbáltam kisütni, hogy hol van a lengyel tolmácsolás, nem a 13-as, hanem a 18-as csatornán. Nos, akkor most a belső piaci ö, ö, szakbizottságban lévő ö, ezzel a kérdéssel foglalkozó kollégáimhoz fordulok. Ö, az árnyék jelentéstevők a különböző frakciókból szintén dolgoznak ezen a javaslaton. Schwab úr, aki Hans-Peter Mayert képviseli itt, aki az ADR javaslattal, akkor Rüle asszony a zöldek nevében, Ashley Fox a konzervatívok részéről, tehát tőlük hallunk, Baldessari úr és az ODR javaslattal foglalkozó kollega is. Tehát akkor kezdjük Schwab úrral, és aztán Repő úr, aztán Rüle asszony és Fox Baldessari, Gebhardt, Greg és Thun kolléganő is nyilvánvalóan akar kérdéseket feltenni. És akkor, hogyha ezt a kört megfutottuk, akkor jönnek az előadók. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék a szakértőknek köszönetet mondani a nagyon érdekes előadásokért, és én ismerem legtöbbjüket még a fogyasztóvédelmi irányelv kapcsán végzett munkából. Hans-Peter Mayert képviselem most, aki az ADR irányelv felelőse, árnyékjelentéstevője, és a BEUK képviselőjétől, valamint a Business Europe képviselőjétől szeretnék kérdezni valamit. Pak asszony említette, hogy megfelelő alapot kell teremteni a legalitás elvének érvényesülésére. Ez lehet a kiinduló pontja egy tisztességes vitarendezésnek. Ez kell, hogy az mérce legyen. És a bizottság ezt egyelőre még nem vette be a szövegébe. Pakon asszonytól Mayer úr kérdése a 2.2-es bekezdésre vonatkozik. Az irányelvben nem kellene további területeket felvenni, például a munkavállalói jogot, jogokat. A Business Europe-tól is szeretném ezt megkérdezni, hogy esetleg definitíva, taxatíva nem, le, nem kellene kizárni bizonyos területeket. Következő kérdés. Mayer úr részéről. Az ötös fejezet, illetve a 28-as preambulumpont, ami a bírságokat illeti, a gyakorlatban ez hogyan nézne ki? És végezetül a részvételi kötelezettség az alternatív vitarendezési mechanizmusban ez a kérdés, ha a fogyasztó vagy egy kereskedő részt vesz a rendszerben, akkor kötelesek az ADR mechanizmuson belül rendezni a vitájukat, vagy vannak-e alternatív lehetőségek? Köszönöm. Köszönöm szépen, Repó úr. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a szakértőknek ezeket az értekes előadásokat. Én az ODR-ral kapcsolatban vagyok az jelentéstevő, és engem elsősorban az érdekel, hogy hogyan tudjuk ezen szolgálatokhoz való hozzáférést biztosítani minden fogyasztónak. Azt hiszem, hogy az egyszerűsítésre szükség van, hogyha ezt a hozzáférhetőséget biztosítani szeretnénk. A fogyasztók segítségére állhatna egy jogsegélyt nyúló jogtanácsa, jogi tanácsadó, és ennek a szolgálatnak vagy ingyenesnek kellene, vagy pedig nagyon alacsony költségűnek kellene lennie. Elnök, Rüle asszony. Das meiste wurde schon gefragt. Ich möchte... A legtöbb kérdésemet már megkérdezték, de gyakorlati kérdésem lenne, Thun asszony már utalt rá, hogy hány platformot akarunk még ezen a területen, és hogy a bizottság esetleg készíthetne egy tanulmányt hogy milyen platformok léteznek már, illetve ezeket mennyire veszik igénybe, mielőtt még újakról beszélünk. Azt hiszem, hogy nagyon sok platform létezik már, és azt is meg kéne vizsgálni, hogy ezek mennyire hozzáférhetők, illetve mennyire fogyasztóbarátok. Pákl asszonytól a kérdésem az online vitarendezéssel kapcsolatos említette, hogy ezt máshogy is nevezhetjük, ami rendben van. Én is azt hiszem, hogy ha online vásárolunk, akkor, illetve hogyha az ODR-t választjuk, akkor ez csak határokon átnyúló ügyletekre vonatkozzon. Ha viszont ezt nemzeti belföldi körben is alkalmazzuk, akkor visszatérünk arra a kérdésre, amit Schwab úr is említett, és ezt esetleg nem lehet teljesíteni, mert a fogyasztó szempontjából a vásárlási döntés nem azt határozza meg, hogy hol helyezkedik el a kereskedő, vagy ő hol helyezkedik el. Uh, thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretném megköszönni az előadóknak a hozzászólásaját is. Szeretném tudni a véleményüket, hogy az vállalkozások által indított vitarendezési eljárások beletartoznak -e ebbe. Biztos vagyok benne, hogy a panaszok 99%-a a fogyasztók által indított. A, a vállalkozások által indított valószínűleg kifizetésekkel kapcsolatosak. Nos, látnak-e ennek helyet? Ezen kívül egyetértenek-e azzal, hogy a belső bizottság az egy ilyen ADR folyamatot elindíthatna-e, ugyanis ez nagyon hosszú időt vesz igénybe. Tehát a házon belüli panaszos eljárás valószínűleg hosszú időt vesz igénybe több mint egy előadó is mondta, hogy az EU fogyasztói nem szeretik használni egy másik országnak a szolgáltatásait, mert nem ismerik az ottani fogyasztói jogok, jogaikat. Erre van-e valami bizonyíték erre az állításra? és hogy vajon ez a nagyon is érdemleges kezdeményezés hozza pozitív eredményeket ebben a, ezen a területen. Az Egyesült Királyságban szerintem a fogyasztók egy brit internetes oldalt használnak, és nem ismerik a jogaikat nem feltétlenül mondjak azt, hogy nem fogok online kereskedést folytatni, mert nem ismerem a jogaimat. És azt hiszem, hogy ez a helyzet mindegyik weboldallal. És szerintem inkább az igazi korlát egy brit fogyasztó számára a, inkább a nyelvi akadályok a fontosak. Tehát e, e, valószínűleg kevesebb, mint egy százaléka a brit, eh, briteknek eh, tud elég jól egy nyelvet, hogy egy külföldi eh, internetes oldalt használjon. Lehet, hogy kávét tud rendelni egy másik országokban, de hát egészen más szavak kellenek ahhoz, hogy valamit online rendeljen. Tehát azt hiszem, hogy az EU kereskedel, online kereskedelemnek a legnagyobb gátja a nyelvtudás. Tehát a kérdés az, az, hogy ez az ADR javaslat fogja-e növelni a különböző országok közötti kereskedelmet, online kereskedelmet. Köszönöm. Baldassari úr és Gebhardt asszony. Grazie, Presidente. Io formulo questo... Köszönöm szépen, elnök úr. Árnyék jelentéstevőként fogok kérdést feltenni, és megpróbálom figyelembe venni azokat a tapasztalatokat is, amelyekre szertettem a korábbiakban. Nagyon érdekesek voltak a szakértői hozzászólások, és nagyon sok kérdésre már eleve válaszoltak, többek között arra a kérdéskörre is kitértek, amely a szubszidiaritásnak a megsértését képviseli. Ugye ezt Németországban a Bundestag is felvetette, és valóban azt hangzott el, hogy nem szükséges egy olyan jogalkotási eszközzel rendelkezni, amelyet az EU hoz létre, mint hogy itt vannak egyéb megoldások is, amelyek az önkéntesség alapján jönnek, illetve jöttek létre. Tehát e tekintetben kérdőjelezték meg egyesek az instrumentumnak a hasznosságát illetve egyesek felvetették azt, hogy csak a transnacionális, a tagállamok közötti kapcsolatokra kellene, hogy vonatkozzon az instrumentum, és nem a nemzeti hatáskörben elintézhető kérdésekre. Na most, ami az ADR-eket illeti, itt valóban arra lenne szükség, hogy a tagállami tapasztalatokat és hagyományokat vegyük figyelembe főként akkor, amikor paritásos megoldásokról beszélünk. A paritásos megoldások azt jelentik, hogy bevonjuk mind a fogyasztókat, mind a vállalkozásokat is a kérdések rendezésébe. E tekintetben egyes országokban már rendkívül kielégítő megoldások alakultak ki, többek között a saját országomban. tagállami feladat körben a tagállamoknak a feladata szavatolni a választott bíróság, illetve egyéb peren kívüli eljárásoknak a hathatóságát. Aztán felmerül az a kérdés is, hogy az önkéntes megoldások esetében nem lenne szükség bevonni olyan szervezeteket, olyan ö, szakosodott szervezeteket, amelyek a tagállami fogyasztókat, illetve a ö, cégeket, vállalatokat ö, képviselik. Na, most átérnék az ODR-ekre, az online ö, vitarendezésre. Ezeket nem lehetne felhasználni az offline típusú ö, kérdések ö, megoldására is, tehát a telefonos vagy a faxos eljárás tekintetében is lenne érdemes végig gondolni a további megoldásokat, hát, hát az offline típusú megoldásokat így hívnám én ezeket. Ugyanis e tekintetben egy jogűr van, és mindenképpen a nemzetek közötti kapcsolatokban ezt orvosolni kellene. Thank you. Köszönöm szépen. Gebhardt asszony. Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne, ami most ötlött fel bennem, hogy Baltazári urat meghallgattam. Mi van a határokon átnyúló kereskedelme? Hogyan defini- definiáljuk ezt? Én mondjuk Kélben élek, és Strasbourgban online vásárlok Franciaországban, de a terméket Németországban fogom megkapni. Ez most határokon átnyúló, vagy nem? ezt a kérdést is szerintem tisztázni kéne, hogy mi a határokon átnyúló jelleg. Erre azt lehet mondani, hogy ez nem határokon átnyúló, hiszen én Franciaországban léptem be az internetre. Tehát hogyan lehet ezt definiálni? És miért teszünk különbséget? Ezt is Pachl asszonytól kérdezzük. A második kérdésem pedig ugyanerről már szó volt, a platformokkal kapcsolatos. Rüle asszony kérdezte, hogy még hány platformot akarunk, vagy van szükségünk. Nem kellene talán végig gondolni, hogy már vannak központok vagy pontok, amelyeknek ilyen kompetenciákat lehetne adni. Gondolok itt például a fogyasztóvédelmi központokra, az Európai Fogyasztóvédelmi Központra, ezt kiegészítésképpen megkaphatnák ezt a feladatot. És szerintem minél több ilyen platform van, annál nehezebb lesz a fogyasztók számára kiigazodni harmadsorban Lazóta asszonytól kérdezném. Ő eléggé erőteljesen szállt síkra azzal szemben, hogy a vállalatokat arra kényszerítsük, hogy csatlakozzanak egy ADR-hez. Mert, és, és hogyha ezt nem teszik meg, akkor ez a hírnevüket csorbítja. El tudnám mondani, hogy mi van e mögött? Ha veszük például, hogy egy vállalat tisztességesen működik, korrekten szolgálja ki a vásárlóit, akkor nincs probléma. A probléma akkor merül fel, ha felmerül a probléma. Tehát mi húzódik meg emögött a komoly aggodalom mögött? Thanks. I'm going to, uh... Most akkor a két jelentést tevő, akik szorgalmasan jegyzeteltek, kapják meg a szót. És aztán majd megint a szakértőkhöz fordulunk hogy válaszokat adjanak és megjegyzéseket tegyenek. Tehát akkor uh, Tun asszony. Igen, a, meg akartam mondani, hogy mi a lengyel csatorna. Nos, elnézést. Először is nagyon szépen köszönöm ezt a nagyon érdekes vitát, és jó dolog, hogy a bizottság ezt a két témát felvetette. Ezt többen is említették, és azt is, hogy különböző hálózatok része, léteznek, és különböző kapcsolattartó pontok, de a kérdés az, hogy valóban tudjuk-e őket használni. Hiszen vannak már létező platformok, és azt hiszem, hogy Rüle asszony szépen fogalmazta meg, hogy mindenkinek megvan a saját különböző létesítménye, és ezek között elvész a fogyasztó tehát nem igazán tudják, hogy a különböző egységes ablakok, egy ablakos intézés között most hol is vannak ebben a dzsungelben, és melyiket használják. Tehát, hogyha a fogyasztóbarát módon szeretnénk eljárni, azért, hogy a fogyasztó életét könnyebbé tenjük, hogy könnyebben tudjanak hozzáférni az, az információhoz, akkor szükség van arra, amit Gebhardt asszony is mondott, hogy nem kellene megosztani külföldi és hazai részekre. A probléma inkább a nyelvi korlát, és Fox úr is feltette a kérdést ezzel kapcsolatban, és szerintem ez egy nagyon is lényeges kérdés. Tehát a kérdés az, hogy mostanra tervezzük ezt a jogszabályt, vagy pedig hosszú távra. Hiszen hogyha majd használjuk az online platformokat, az internetet, akkor nem lenne könnyebb az angolt felhasználni, hiszen megváltozik a világ. És tulajdonképpen nekünk csak utána kellene mennünk. Az interneten az angolt használják, és nekünk a jövőt kellene szem előtt tartanunk, ahol az angol lesz a nyelv. Persze a panaszokkal kapcsolatban ez lehet, hogy később problémát jelent, hogyha az ember egy panaszt akar benyújtani, akkor szerintem az e ügyet azon a nyelven kell kezelni, és a, fogy, a panaszt is megfogalmazni, amelyen a korábbi folyamat történt. Gyakran hitelkártyát, olyan hitelkártyát használ az ember, amelyet a saját országában regisztráltak, aztán külföldre megy az ember, és vásárolt valamit, aztán még egy harmadik országba is elmegy, hát akkor hol is van itt a határon átnyúló, tehát hogyan határozzuk meg ezt. Tehát azt hiszem, hogy itt inkább a tegnapnak tervezünk valamit. De ma már nem ez a helyzet, tehát épp ezért pontos rendet tenni a házunk táján. Nos, akkor nézzem a jegyzeteimet. Még egy kérdés van. nem csak a fogyasztók kezébe akarunk több hatalmat adni. Nyilvánvalóan az online shopping keretében a fogyasztók számára megfelelő szolgáltatást kell nyújtani. De mielőtt különböző új online intézményt hoznánk létre, akkor a, először a kereskedőnek a problémáját kell megoldani. A kereskedőkkel kell kapcsolatba lépni a fogyasztónak, tehát nekünk erre kell ösztönözni a fogyasztót. Hogyha létezik az ADR rendszer, amely biztosítja, hogy nem hátrányos helyzetben van a fogyasztó, és gyakorolhatja a jogait a saját nyelvén, akkor a helyzet rendben van, és én szerintem inkább ennek az irányelvnek a kereskedő oldaláról kellene gondoskodni. Köszönöm szépen. Louis. Azt hiszem, a, azt hiszem hogy a potenciális problémák egyik csoportja a definíció. A határokon átnyúló jelleg, a kereskedő, a közvetítő definíciója. Úgyhogy itt azt is pontosan meg kell határozni, hogy mit az ADR pontosan, mi az online és mi az offline, tehát ezeket mind végig kell vennünk. Egy további terület, ami nagyon gyakran felmerült, az elvek területe. Két ellentétes nézet van, amikor a függetlenségről van szó, mit értünk a függetlenség alatt, vagy a kizárólagosan igénybe vett, a legalitás, és a kötelező vagy nem kötelező jelleg definíciója. Ezek voltak a legfontosabb pontok, amelyek felmerültek a vita során E4 elv körül. A következő ilyen problémás terület a fogyasztói jogok és határozatok érvényesítése. Az én kérdésem a következő. A Business Europe képviselője azt mondta, hogy a legalitás elve további költségekkel, további bürokratikus eljárásokkal járna, és sokkal inkább már egyfajta rendes bírósági eljárásként működne ez a mechanizmus. A BEUK képviselőjétől kérdezem, hogy mit vél, hogyan vélekedik arról, amit Olivéra úr e tekintetben elmondott. Elnök, rendben, akkor most mindjárt megadom a szakértőknek a szót, de előbb megkérdezném, hogy a bizottság képviselőjét. Mindig azt mondták, hogy amikor eh, én eh, olyan ülésen vagyok, ahol ném, ahol anyanyelven lehet beszélni, akkor én azt a lehetőséget megragadom. Tem os seus pareceres, Először. propostas prontos. És azzal kezdeném, hogy ezekkel a dolgokkal az elkövetkező hetekben még úgyis alaposabban fogunk foglalkozni, most éppen ezért csak nagyon röviden két-három dolgot szeretnék megemlíteni. hogy az ECOSZOK hogyan áll ezekhez a tervezetekhez. Először is nézzük az ODR platformot. A parlament több képviselője is felvetette a kérdést, hogy hány platformra van még szükségünk. Egy dolog biztos, erre a platformra semmiféleképpen nincs szükség, ugyanis ez semmi pluszt nem hoz. Ez nem egy ODR platform, mint ahogy ezt a jelentéstevő asszony is elmondta, gyakorlatilag a cím is félrevezető. Tehát itt végül is egy olyan internet oldalról van szó, ahova beküldik a panaszokat a fogyasztók. És egyébként ezeket a panaszokat a szokásos helyekre irányítják át, ahol a vita rendezés történik. Az egy valós ODR platform azt egész más lenne, tehát ezt nem kell ODR platformnak nevezni. És azt is tapasztaltuk, hogy hogy a valós ODR platform megfelelően működhet, és a bizottság is készített javaslatokat, amelyeket figyelembe lehet venni. Tehát erre az ODR platformra a mostani formájában a javaslat szerint nincs szükség, de például a nyelv kérdéséről, vagy a határokon átnyúló jellegről kellene inkább döntenünk, és ez a platform csak akkor lehet hasznos, hogyha nem online ügyletekről van szó, amelyek határokon átnyúlóak. De hogyha ezt a mechanizmust akarjuk, akkor ennek mindenféle tranzakcióra érvényesülnie kellene. Számos különböző modell létezik. És akkor most még röviden az ADR-ről. Természetesen mi is üdvözöljük a soft law javaslatot, amit majd egy irányelv fog követni. Ugyanakkor komoly fenntartásunk van, ami a hasznát illeti, felhasználását. Tehát a kereskedő nek megvan ez a választási lehetősége, de már az alapelvek definiálása, definíciója is gondot okoz. Tehát, hogyha a soft law-t eh, felvesszük egy irányelvbe, akkor lehet, hogy a függetlenség elve gyengül, vagy a pártatlanság elve. Eh, és hogyha a szándékról beszélünk, akkor az Európai Unió minden tagállamában, minden régiójában alkalmaznánk, akkor ehhez komoly pénzekre lenne szükség. Ez egy alapvető kérdés, amiről egyelőre még nem vitatkoztunk, vagy nem oldottuk meg. Minden esetre minket komolyan érdekelne, hogyha a parlament állásfoglalása ezzel foglalkozna, mégpedig úgy, hogy ezeket a rendszereket ne korlátozzuk. A bizottság is hangsúlyozta, hogy itt biztosítani kell az átláthatóságot, és a rendszert tehát például csoportos panaszok kezelésére is alkalmazni lehetne, és reméljük, hogy ez egy tovább lépés lesz, vagy az első előrevívő lépés egy európai szintű rendszer kialakításához. Már néhány kolléga említette, hogy a szöveget tovább kell finomítani, át kell dolgozni, és a mi állásfoglalásunkban cikről cikre kielemeztük a szöveget, javasoltuk szövegmódosítást, egyelőre angol nyelven. Az mi honlapunkon is megvan az állásfoglalás, hozzáférhető, és az elkövetkezendő hónapokban tovább folytatjuk a munkát. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. És ez nagyon jó időzítés volt a munkánk jelenlegi állapotában. Most akkor Russo asszonyt kérem meg, hogy szóljon a végén. Eh, hogy a bizottságnak a perspektívájával is megvizsgálja a kérdést. De most akkor először a szakértőkhöz fordulnék, és először Lasszota asszonyhoz fordulnék, hogy eh, választ adjon azokra a kérdésekre, amelyeket neki eh, céloztak az online kérdésekkel kapcsolatban és kérem, hogy két percben válaszoljanak ezekre, vagy akár másmilyen más kérdésre. Azt tudom mondani, amit már Tún asszony is mondott, hogy vannak már bizonyos rendszerek, és további administratív terheket jelentene, hogy ha ö, annyira bonyolultá válik a rendszer, hogy még csak azt sem tudjuk megítélni, hogy melyik országban fogják a vitát rendezni. Ha jól tudom, és elolvasva a tervezetet, úgy tűnik, hogy a rendelkezések nem kötelezőek, mi szabadon dönthetünk, hogy felhasználjuk-e az ADR rendszert. Én csak mondtam, hogy remélem, hogy ez így is marad. Én csak a kereskedők és a fogyasztók közötti közvetítőkről szóltam, és Gondoljuk el, hogy kereskedők ezreivel és fogyasztók millióival van dolgunk, és felgyorsított ADR eljárások lennének, ezek, ez egész egyszerűen nem működik, tehát ezért fel kellene használni a már meglévő rendszereket. Remélem ez világosá teszi a kérdést. Cortez úr, doktor Cortez. Köszönöm szépen, röviden. Azt hiszem, az ODR platform már eh, létezik a rendeletben. Most az kell, hogy ezt a megfelelő technológiával lássuk el, hogy eh, megkönnyítsük a félek részére, hogy ezt használják, és már a kezdetekben megoldják a vitás kérdéseiket. Nézzük például az eBay-t, ahol 60 millió vitát rendeznek évente. Nos, hogy, hogy is érik ezt el? Automatikus módon persze nem minden fogyasztói panaszt, hanem a legtöbb fogyasztói panaszt online rendezik. És nagyon hasonlóak ehhez az elektronikus kereskedelem vitás kérdései is. Tehát akkor azokat is meg lehet így oldani. Tehát a platformot fel kell használni, hiszen ez egy nagyon fontos eszköz arra, hogy a vitás kérdéseket rendezzük. Nézzük most azt a kérdést, hogy a vállalkozások felléphetnek-e igényekkel a fogyasztóval szemben. Tehát ők lehetnek-e a felperesek legyen szó szolgáltatás nyújtásról, vagy más kérdésekről. Nagyon fontos, hogy az irányelv világossá tesz, tegye, hogy milyen körülmények között lesz a fogyasztó számára kötelező ez az eljárás akinek, tehát hogy, hogy részt kell vennie egy online folyamatban. A fogyasztók többségének, hogyha így kellene részt venni, akkor valószínűleg nem vennének részt benne. Mi mindig a fogyasztók jogairól gondoskodunk. No, ennyi elég lesz. Uh, Köszönöm szépen Olivier úr. Számos kérdést kapott. Köszönöm, elnök úr. Először is kezdeném Schwab úr kérdésével. Az első kérdése az volt, hogy nem kellene további területeket kizárni. Én megfordítanám a kérdést, milyen területeket akarunk bevonni az ADR-rel kapcsolatosan az a probléma, hogy sok területre ez nem terjed ki, vagy néhány területre nem terjed ki, és tudom, hogy vita folyik például a értékekről, hogy legyenek érték az irányelvben. Ez egy kicsikét aggaszt minket, ugyanis arról is, azt is pontosan tudnunk kéne, hogy mit jelent a érték. Ha elkezdjük a kivételezéseket, akkor lehet, hogy a kisebb ügyeket is kivonnánk ebből a körből, amit egyébként jó lenne az ADR révén kezelni. Fox úr első kérdése. vállalkozások is használjanak, vagy használhatnak-e ADR-t. Egyelőre nincs ezzel kapcsolatosan álláspontunk. De most független arról, hogy az irányelvről beszélünk, valóban a bíróságokat elárasztják fizetésmulasztási ügyek távközlésből, vagy az energiaszektorban. És ezek az ügyek akár két-három évet is igénybe vesznek. Tehát nagyon fontos ezt is figyelembe venni. Fox úr egyik kérdése a házon belüli panaszkezelési rendszerre vonatkozott. Értem, hogy mire gondol itt. Nem kell, egy telje, nem kell feltétlenül egy teljes körű panaszrendezési házon belüli rendszerről beszélni, mert nem minden vállalkozás tudja ezt megengedni magának, de nyilvánvalóan az első nyilvánvaló pont, ahova a fogyasztó fordul, az a kereskedő. A következő kérdés a nyelvre vonatkozott. Valóban ez sok esetben akadályt jelent, de ha megnézzük a bizottság január 11-i legutóbbi közleményét, akkor láthatjuk, hogy a bizalom hiány is komoly probléma az online kereskedelemben. Ugyanis az emberek tudják, hogy ha üzletben vásárolnak, akkor másnap visszamehet, ugyanazzal a személlyel találkozik. Tehát az emberek vonakodnak az újtól, és az új mindig hosszabb időt igénybe vesz, amíg meghonosodik. Peltezári úrnak azt válaszolom, hogy igen, az ADR-nek figyelembe kell venni az adott ország jogi hagyományait, és az irányelv is ezt lehetővé teszi. A definíció kérdését többen is felvetették, több tisztelt képviselő, a határokon átnyúló, vagy nem határokon átnyúló ügylet, mi minősül annak, nyilvánvalóan itt különböző értelmezések vannak, vannak egészen ortodox vagy, vagy leegyszerűsítő definíció Greg úrra reflektálva. Egyetlen egy ODR sem ugyanolyan, mint a másik. Van döntőbíróság, van ítélkezés, van mediáció. Az ADR szervezet esetenként nem is hoz döntést, csak egy platformot nyújt a felek számára, ahol összejöhetnek és együtt egymás között rendezik a vitájukat. Nagyon fontos az a szerepe a platformnak, hogy ne éljenek vissza a fogyasztóval, bizonyos mértékű védelmet biztosít számukra. Ha a fogyasztó nem elégedett, akkor még mindig a bírósághoz fordulhat. Ezt a jogot természetesen nem lehet megvonni tőle. Nagyon szépen köszönjük ezeket az egyenes válaszokat és akkor vég, asszony következik. Köszönöm szépen, sok kérdés volt, ezért előre elnézést kérek, hogyha nem tudok mindegyikre válaszolni. Próbáltam egy kicsit csoportosítani a kérdéseket. Nézzük akkor a törvényességnek a kérdését, Schwab úr és mások is kérdést, Greg úr is felvettette ezt a kérdést. És a Business Europe-nak azt válaszolnám, hogy az ADR az nem egy bíróság, tehát nem lehet túlterhelni őket. És ezért nagyon fontos, hogy emlékeztessünk arra, hogy 2013. október végére a fogyasztójogi irányelvet elfogadják a tagállamok, és ez egy jelentős előrelépés lesz az anyagi jog harmonizálása terén. Tehát Cortez úr is említette, hogyha megvizsgáljuk a tipikus fogyasztói panaszokat, mindig az elállási jog, a szállítás és a garancia kérdése merül fel. És ezek a, közül kettő teljesen harmonizálva lesz, és csak a garancia, a jogorvoslat és maradnak még megoldandó feladatként. Tehát nagyon fontos, hogy milyen jogorvoslat áll rendelkezésére a fogyasztóknak, és ezről tudósítsuk őket. A platformoknak is rendelkezésre kell állni. Vannak már olyan fogyasztói platformok, amelyek így a, a törvényesség elvéről kiindulva működnek, és ez valóban be is válik hogyha bizalmat akarunk létrehozni, akkor nagyon fontos, hogy ezt a kérdést így, így oldjuk meg. A meghatározásokat illetően talán fontos, hogy a kizárást is belevegyük ebbe, meghatározzuk azt is, hogy milyen szerződéseket fednek le, Aztán a belső panaszsal foglalkozó testületekkel kapcsolatban azok a szervek, amelyeket csak egy vállalat használ. De itt lehetne a, a, egy ernyőszervezetet is említeni, amelyek ilyen választott bírókat alkalmaznak. Aztán a szankciók kérdését illetően meg biztosítani kell, hogy, hogy bizonyos tevékenységeket szankcionálnak. Aztán a Lászotta asszony is beszélt az Amazonról és az EB-ről, amelyek jól működnek, és nyilvánvalóan ez az LDR javaslat, ezt nem zárja ki, hogy legyenek ilyen lehetőségek, ezek továbbra is létezni fognak, és fontos, hogy először e, azt ösztönözzük, hogy először a, e, vállalathoz, a vállalkozáshoz forduljanak a panaszukkal a fogyasztók. Tehát ezzel kapcsolatban nem látok problémát. Aztán van, volt egy kérdés azt illetően, hogy az ADR létezik-e már e, Európában átfogó módon. Nem, ez még nem létezik, tehát erre szükség is van. És a kérdés az, hogy valóban ez ösztönözni fogja a, e, a határokon átnyúló kereskedelmet. Igen, nagyon sok bizonyíték áll rendelkezésre e, a különböző felmérésekből, hogy ez így is lesz. Az elektronikus kereskedelem akadálya nem az anyagi jog, hanem a jogorvoslathoz való hozzáférés kérdése. Tehát a bizottság tanulmánya és az Euróbarometer felmérések is azt mutatják, hogy ez az legelső probléma. Gebhardt asszony feltette azt a kérdést, hogy mi, mi is a határokon útnyúló fogalom. Igen, a jelenlegi EU jogszabályokban van egy kis zavar, itt azt a kérdést kell feltenni, hogy mire van szükség a fogyasztóknak, például, hogyha egy német fogyasztó Franciaországban vásárol, akkor ő neki hozzáférést kell biztosítani az ADR rendszerhez. Tehát nem szabad elválasztani ezeket a kérdéseket, a határokon átnyúló és a hazai kereskedelemre. Rüle asszony beszél, hogy miért legyen egy egységes platform a Solvit az már létezik, de az egy másfajta platform, nagyon sok más kérdésekkel foglalkozik, nem csak a fogyasztói panaszokkal és a fogyasztói jogosvoslattal. Épp ezért kell egy külön másik eszköz erre és hogy vajon a, a vállalatok, vállalkozásoknak a panaszait is lefedje ez. Erre a válaszunk az, hogy nem. A vállalkozásoknak más eszközök állnak rendelkezésre. Köszönöm szépen, remélem ezzel megválaszoltam minden kérdést. Igen, nagyon sok pontot érintett, és köszönöm mindannyiuknak, hogy ilyen lelkesen részt vettek, és hogy egyértelműen válaszoltak a kérdésekre. 5 órakor be kell fejeznünk, de mielőtt erre sort kerítenénk, Christopher Caruso-nak megadom a szót, mint ennek a, az anyagnak, javaslatnak a fő védnöke. Az IMCO szakbizottságnak én is megköszönöm, és a két jelentéstevőnek a meghallgatás Tegnap Barroso elnök küldött egy levelet a kormány és államfőknek, felhívva a figyelmet arra, hogy mennyire fontos a két javaslat gyors elfogadása. És köszönöm a tanács soros elnökének, a Dán soros elnökségnek, hogy ő is elkötelezett ezen cél mellett, hogy politikai megállapodás szülessen. Köszönöm szépen a két javaslat mellett eh, elhangzott támogató hozzászólásokat. Számos kérdést eh, nagyon jól megválaszoltak a szakértők, nem kívánom ezeket megismételni, néhány megjegyzést engedjenek meg a legfontosabb témákkal kapcsolatosan. Az ADR irányelvvel kapcsolatosan eh, osztjuk Grech úr megjegyzéseit, miszerint rendkívül fontos, hogy az irányelv hatájába tartozzon a határokon átnyúló és a belföldi kereskedés egyaránt. Megfelelő információt kell biztosítani a fogyasztók számára, anélkül azonban, hogy ez túlzottan nagy terhet róna a vállalatokra. Tehát minden érdekelt felet figyelembe kell venni. Ami pedig a függetlenség elvét illeti, a BEOK és a Business Europe képviselője egyaránt utalt erre, a 2.2a cikk vonatkozik erre az ADR javaslatban. Mi támogatjuk ennek az elvnek a felvételét a jövőbeni irányelv szövegében, de megfelelő szövegezési megoldást kell találnunk, olyat, ami nem jelent akadályt az ADR működése szempontjából. Ami a belső, házon belüli panaszrendezést illeti, fontos, hogy ezeket ösztönözzük, ugyanakkor nem kötelezhetjük a fogyasztókat, hogy már eleve, illetve első lépésként az ilyen rendszereket vegyék igénybe. Hiszen az egész javaslat arra épül, hogy a már meglévő tagállami rendszereket figyelembe vegyük, igyekezünk minél rugalmasabbá tenni ezt a rendszert, feltéve, hogy az ADR megfelel azoknak a minőségi követelményeknek, amelyek az irányelvből kötelezően fakadnak. És néhány konkrét megjegyzést, ami a tagállamok meglévő rendszereit illeti, ez az irányel tervezett 6.2-es cikkében szerepel. Rátérve az ODR-re, Számos felvetett kérdést tisztáztunk, és tudomásul vettük, illetve feljegyeztük, hogy itt egyfajta politikai igény is megnyilvánul a tekintetben, hogy tisztázni kéne, miért javasolja a bizottság a határokon átnyúló ügyleteket, és mit értünk az alatt, hogy határokon átnyúló valamint hogy definiáljuk ezt az irányelvben a 4.a bekezdés lehet ennek talán a helye. Itt a határokon átnyúló jelleg volt egyfajta korlátozás és az online viták jelentették volna az első lépést a platform beindításához, vagy megvalósíthatósága szempontjából. És az ideális platformot támogatandó facilitátorokra is szükség lesz. Nagyon nagy figyelemmel hallgattuk a képviselők véleményét, a tanácsot is meghallgattuk. Az a kérdés, hogy szükség van-e még egy platformra európai szinten. Ez nem egy platform. Minden kollégával megvitattuk ezt a kérdést. Hasonló platform nem létezik, amely online vitarendezéssel foglalkozna az online kereskedés kapcsán fogyasztók és kereskedők között. Tehát ez egy új eszköz, aminek egyértelműen az a funkciója, amit az irányelv kifejt, amit talán lehetne pontosabban megfogalmazni, vagy finomítani a szövegen. A fogyasztókat pedig tájékoztatni kell majd erről a platformról, annak az alkalmazásáról, A 13-as cikkben a javasolt tervezet szerint a fogyaszt látogatónak joga van a tájékoztatáshoz, arról, hogy hogyan férhet hozzá ehhez a platformhoz, ha online vásárol árut vagy szolgáltatást. Minden esetre feljegyeztük Tón asszony és más képviselők megjegyzéseit, azt, hogy mennyire fontos a meglévő platformokkal kapcsolatot teremteni, így például az EU platformmal, ez nyilvánvalóan kapcsolódni fog az ODR platformhoz. Miután nincs időm, itt most meg is állnék, és nagyon hasznos volt ez a vita, természetesen bármikor a jövőben is rendelkezésükre állok. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük, Krisztina, hogy eljött. És azt hiszem, hogy egy nagyon értékes meghallgatás volt, nagyon sok információt hallottunk. A jelentéstevők megemésztik ezeket a véleményeket, és egy hét múlva kellene már egy jelentéssel előállniuk. Nem tudom, hogy erre készen állnak-e, hiszen nagyon sok kérdést felvetettünk itt, de hát pont ez volt a meghallgatásnak a célja, és hogy milyen érveket tudunk felhozni. Tehát a koordinátorok megbeszélik majd, hogy mi lesz a realista ütemezés. Szeretném elismerni, hogy a Dán soros elnökség teljes létszámban megjelent itt már, mint hogy a, ezzel a témával foglalkozó emberei akarnak-e valamit hozzászólni de hogyha legalább bemutatkozni szeretnének. Tudom, hogy ez a téma nagyon érdekli őket, tehát hogyha akarnak záróként néhány szót szólni, akkor azt megköszönöm. Nagyon szépen köszönjük, elnök úr. Nem beszélek hosszan, hiszen önök számára ez már így is hosszú nap volt. Csak annyit szeretnék mondani, hogy a tanács részéről nagy örömmel nézünk elébe az együttműködés nek mind a jelentéstevőkkel, mind az árnyék jelentéstevőkkel, mind az egész szakbizottsággal, tehát várjuk az önök javaslatait. Elnök, köszönöm szépen és tudom, hogy a Dán soros elnökség a fogyasztói kérdésekkel kapcsolatban fontos munkát végez. És a jövő hónapban lesz a világ fogyasztói nap, március 15-én lesz ez Kopenhágában, és gondolom, hogy több kolléga ott lesz, aztán az EGBS részéről is ott lesznek, és hogyha valaki el akar még menni, akkor szolgálunk a információval. Nagyon szépen köszönjük. Azt hiszem, hogy megérdemelnek egy tapsot a résztvevők. Remélem, hogy a jelentéstevőkkel kapcsolatban maradnak, amikor kidolgozzuk a javaslatainkat, amelyek az európai fogyasztók számára nagyon fontos. Köszönjük, hogy online is figyeltek bennünket.